sajtószabadságról, a hat frakció közös javaslatát vizsgáljuk meg, stb. stb. stb. Név szerinti szavazásról lesz szó a néppárt kérésére, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 47-ből 46 igennel, 0 nemmel, 0 tartózkodással, nagy többséggel elfogadtuk, úgyhogy lezártuk a szavazást, a jegyzőkönyv a parlament e- elé elfogadásra következő alkalommal kerül, ha nincs